folyamatban részt vesz, azért, hogy közös célba jussunk. Köszönöm szépen, és különösen kiemelem a bizottság mai felszólalásaiban, hogy rendkívüli mértékben megtartották a indikatív időkeretet. A vitát berekeztem, a szavazás holnap 12.30-kor következik be. Kedves kollégák, a következő ülés időpontja holnap, azaz március 13-án kedden reggel 9-től 14 óráig, 15-től 20 óráig, 21 órától, mint ma is 23 óráig tart. A napirendet közzétették, elérhető az Európai Parlament weboldalán. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok, az ülést belekezdtem.